akkor az ülést folytatjuk az illetékes német hatóságoktól tájékoztatást kaptunk babett megválasztásáról jakob fona kollégát fogja 2000 19. január 10-től helyettesíteni. Üdvözlöm az új kollégát, és Pavel Tvintra teljes jogú tagként vesz részt majd a parlament munkájában az eljárási szabályzat rendelkezései szerint. Tehát folytatjuk az ülésünket tegnapi ülés jegyzőkönyve rendelkezésre áll. Ha bármi kifogás, hozzászólás van, eh, kérem jelentkezzenek. Amennyiben nincsenek, akkor a jegyzőkönyvet elfogadottnak tekintjük. És akkor folytatnánk a munkát. Következő napi rendi pontunk a egy öt egy 5 3 ácik szerint a totalitárs múltal átfogó európai oktatás, kutatás és emlékezet és megkezdjük a vitát, viszont már most közlöm, hogy nem fogadunk el kékkártyás kérdéseket. Kérem, A néppárt nevében Kovácsev úrnak adok először is szót négy percben. Elnök úr, tisztelt miniszter úr, miniszter kedves kollégák! Idén ünnepeljük a kommunista rezsimek leomlásának 30. Évfel, évfordulóját, amivel a totalitárius rendszer ért véget. Itt az európai történelem kapcsán egyértelműen el kell ítélnünk a totalitárius rendszereket a 20. században, a fasizmus, a nácizmus és a kommunizmus rendszerét. A történelem tragikus eseményeiből le kell vonnunk a tanulmány, tanulságokat Nyugat- és Kelet-Európában egyaránt, ezzel is a demokráciát szolgáljuk. A jogállamiság és a az emberi méltóság és szabadságjogok tiszteletben tartása alapvető elvek, meg kell akadályoznunk az idegengyűlöletet, a gyűlöletbeszédet, a totalitárius gondolatok megjelenését. Személyes véleményem, hogy különböző okok miatt az elmúlt tíz évben nem került sor egy ilyen vitára. Az Európai Unió folytonosan új kihívásokkal nézett szemben, és ezekre sikeresebben tudtunk volna reagálni, ha ezeket az értékeket is megemlítettük volna. A múlt szellemeivel, az újraéledő szellemeivel meg kell küzdenünk, és ezzel azáltal, hogy megemlékezünk az ilyen eseményekről mindenféleképpen segíteni tudunk a helyzeten. Ha megvizsgálunk néhány országot, ahol a fiatalok kiábrándultak a gazdasági helyzet miatt, az egyenlőtlenség miatt. Ennek következtében a szélső jobb előre tört számos országban, és megvan a kockázata annak, hogy a múlt tragikus hibáit újra elkövetjük. Éppen ezért nagyon fontos, hogy a történelmi múltat felidézzük, elkerülendő, hogy a fiatalok a politika játszó szerévé váljanak, játékszerévé váljanak. És ha nem emlékezünk meg megfelelően a múltról, akkor a fiatalokat a hamis propaganda könnyebben félrevezetheti. A fasizmus, a nácizmus és a kommunista rendszerek felidézése esetleg még nosztalgiát is kelthet egyesekben. Nagyon aggasztó tendenciák figyelhetők meg a sztálinizmussal kapcsolatos nosztalgiával kapcsolatosan, és azt hiszem, hogy van egy olyan modell, amit általánosan alkalmazhatunk, nevezetesen az oktatás. Az oktatás biztosíthatja, hogy a jövő generációja a Kelet- és Nyugat-Európában egyaránt leszűrjék a tanulságait a 20. század eseményeinek. Nagyon sokan áldozták fel magukat a szabadságjogok, az emberi jogok érvényesülése érdekében, és ahogy Ronald Reagan is mondta, a szabadság mindig egy generációra van a kihalástól. Most ma ünnepeljük az euró 20. évfordulóját. Az Európai Unió azonban több, mint egy közös valuta vagy egy közös piac, hanem a demokrácia, az emberi jogok tiszteletben tartásának tere is. A totalitárius rendszerek szörnyű eseményei több millió áldozatot szedtek, szenvedést okoztak, és ma az értékeinket kell megőrizni, és fel kell ismerni, hogy milyen fenyegetésekkel nézünk szembe. Úgyhogy az oktatás révén kell, hogy megőrizzük ezt az egyedülálló projektet a jövő generációk számára, és el kell kerülni, hogy a tudatlanság és a manipuláció áldozatai, áldozatává essenek. A tanács nevében megadom a miniszterasszonynak a szót. Mr. President, honorable... Tisztelt elnök úr, tisztelt képviselők, a mai vitánk témája az unió legfontosabb elemére világít rá az autoriter és totalitárius rendszerek az elmúlt évszázadban, még mindig sötét fejezetei a közös történelmünknek. Az unió alapját a közös érdekek, értékek általános san az szabadság, a jogállamiság, a demokrácia és az emberi méltóság, az emberi szabadságjogok tiszteletben tartása képezi. És ezeket az értékeket kell tovább erősítenünk. Mindannyian tisztában vagyunk, hogy az elmúlt években ezeket az értékeket komoly kihívások fenyegetik. A fiatal generációk nem éltek a totalitárius rendszerekben, és ugyanakkor megvan a veszélye annak, hogy teljesen természetesen elfogadottnak tekintik ezeket az értékeket és elveket. A szabadság az alapköve, sarkköve a demokratikus társadalmainknak. Ezeket az értékeket azonban folyamatosan ápolni kell. Számos kihívás áll előttünk, és ezek a nyílt társadalmainkat veszélyeztetik. Az idegen gyűlölet, a nacionalizmus, a diszkrimináció, a hamis tájékoztatás, információ és a radikalizálódás, ezek a fenyegetések. A, ebből a szempontból a múltunk közös megértése nagyon fontos. Ha nem vagyunk tisztában azzal, hogy az Unió hogyan jött létre, hogyan fejlődött, ez megteremti a további diszkrimináció veszélyét. A polgárokat megfelelően kell tájékoztatni az Unió által alkalmazott lépésekről. Ugyanakkor a diverzitá, a sokszínűség, a sokféleség, a kulturális sokszínűség elősegíti a közös, egymás közös tiszteletben tartását, és az együvé tartozást erősítheti. Az oktatás kulcs szerepet játszik abban, hogy a közös értékeinket továbbfejlesszük, és fokozzuk az unió jobb megértését, egymás jobb megismerését. Mindannyian tisztában vagyunk azzal, hogy az unió hatásköre az oktatás területén korlátozott, és hogy a tagállamok változatlanul teljes mértékben felelősséggel tartoznak az oktatási rendszer alakítása terén. Ugyanakkor, amikor Európa a jövőbe tekint, és a polgárokat egyre inkább be akarja vonni, elsősorban a fiatalokat, a közös értékek elősegítésébe, nagyon fontos, hogy elősegítsük az együvé tartozás szellemét a tagállamoknak. A tagállamok éppen ezért számos kötelezettséget vállaltak itt ezek tanácsi következtetésekben, ajánlásokban jelennek meg, amelyek ezen a területen az együttműködést hivatottak foga, fokozni. A 2017-es Göteborgi csúcson az oktatást és a kultúrát választotta a csúcs találkozó vezető témaként. A Göteborgi csúcson 2017. decemberében olyan konklúziókat fogalmazott meg a tanács, amely a befogadó és kohézív társadalmak elősegítésére irányult. Ajánlásokat fogadott el a tanács a közös értékek területén, illetve a tanítás általános értékei területén. A 2015-ös párizsi eredményeket követték ezek az ajánlások, és arra is rávilágított, hogy a tanács milyen szerepet játszhat ebben. A párizsi nyilatkozat ma legalább annyira releváns, mint akkoriban volt. Fontos, hogy nemzeti szinten is erőfeszítéseket tegyünk, és minél jobban kihasználjuk az európai eszközöket, programokat, az Erasmus-t, a Horizon Plus-ot, az szolidaritási testület és egyéb kezdeményezéseket, amelyek a közös értékeinket szolgálják. A fiatalok számára megfelelő jártasságot, képzést kell biztosítani, hogy aktívak és felelős polgárok lehessenek. A kritikus gondolkodás, a médiához való megfelelő viszonyulás döntő fontossága a fiataloknak, el kell sajátaniuk az analitikus gondolkodást, ahhoz, hogy megküzdjenek az óriási információáradattal. Megfelelően fel kell használni a, és meghatározni, hogy melyek a megbízható információforrások, és végezetül nagyon fontos, hogy a toleranciát is elősegítsük, a kölcsönös megértését egymásnak, a dialógust a jövő érde, jobb jövő érdekében. A szakmai fejlődése a fiataloknak ebben kulcs szerepet játszik, és fontos, azzal is tisztában lennünk, hogy a nehéz vagy kényes vitás kérdéseket hogyan kezeljük, ezeket ne hagyjuk a levegőben lógni. A tanároknak is segítséget kell nyújtani, hogy betölthessék az új szerepüket az egyre sokszínűbb oktatási környezetben. És ez egyébként a mi elnökségünk prioritásaiban is megjelenik. Az miniszterelnökünk tegnap bemutatta ezeket a prioritásokat, és ez, ezek az értékek az egyik legfontosabb pillérei az uniónak. A szolidaritás és a kohézió alapján a diszkrimináció ellenes szakpolitikákat kell elősegítenünk, ami lehetővé teszi az egyenlő bánásmódot, az esélyegyenlőséget a polgárok, különösen a fiatalok számára is. Végezetül biztosíthatom önöket, hogy ez a téma továbbra is előkelő helyen szerepel majd a tanács politikai napirendjén. Köszönöm a figyelmüket. Köszönöm szépen, miniszterasszony, és üdvözlöm Jurova biztos asszonyt, öné a szó. Elnök úr, tisztelt képviselők, köszönöm szépen, hogy ezt a fontos és nagyon időszerű vitát a mai napirendre kitűzték. A történelmünket tanulmányozni, megvizsgálni azt, hogy milyen komplex erők hatnak a társadalmunkra. Ez az alapja annak, hogy megértsük a mai életkörülményeket. Ha megismerjük a múltunkat, az fontos a kontinens jövőjének építése, a országok jövőjének építése szempontjából is. Ne felejtsük el, hogy az európai integrációs projekt alapgondolata az, hogy a sötét múlt ne ismétlődhessen meg, a szabadságjogaink, a közös érdekeink, közös értékeinket napról napra meg kell védjük. Hogyha megemlékezünk erről a múltról, ha oktatjuk ezt a múltat, hogyha a nehéz időszakokra mindig megemlékezünk, ez nagyon fontos a közös jövőnk szempontjából. Nagyon fontos, hogy az összes totalitárius rendszerrel foglalkozunk, a fasiszta, a kommunista és egyéb rendszerekkel, és a minden évben augusztus 23-án emlékezünk meg a totalitárius rendszerek áldozatairól. A bizottság támogatja a megemlékezést, a kutatást, a totalitárius totalitárius rendszerek tekintetében többféle módon. Európa totalitárius múltjának fenntartása, erről megemlékezés az egyik alapja az Európai Polgárok Programjának. Támogatunk olyan tevékenységet, amely tükrözi Európa sokféleségét, kulturális sokszínűségét, a közös érdeke, értékeinket. Több olyan kezdeményezés van, amely szintén megemlékezik a totalitárius rendszerekről Európa modern történelmében, és meg is emlékezünk ezen programok keretében a elkövetett bűncselekmények áldozataira. Továbbra az Európa fontos eszköze a figyelemfelkeltés és a megemlékezés a holokausztról. Évről évre a bizottság 3,5 millió eurót fektet be ezekbe a projektekbe. A holokausztról a megemlékezés az oktatás területén is a holokauszt tanulmányozása nagyon fontos, és ez továbbra is prioritás lesz. Az EU nemrég állandó partnerségi kapcsolatot alakított ki a Nemzetközi Holokausz Bizottsággal. A bizottság támogatja a legnagyobb kutatási kezdeményezést a holokausz tekintetében 8 millió euróval a Horizont 2020-as programon keresztül. Európai Holokauszt kutatási infrastruktúrának hívják ezt a kezdeményezést. Továbbá a kutatás területén 2015-ben és 2017-ben a bizottság felhívással élt a Horizont 2020-as program keretében a kulturális volt szocialista országok kulturális fejlődésével kapcsolatos kutatásokat támogatandó, és a múlt feldolgozása érdekében a kulturális területek felmérése, a kulturális örökség tanulmányozása a korábbi szocialista országokban egy újabb projekt, és ez egy felállított, egy egyedülálló digitális adatbázist a korábbi szocialista országok tekintetében. A projekt következtetése az, hogy az oktatás és a kutatás a kulturális örökség tekintetében rendkívül fontos egy nyitott, pluralista demokráciában. Az oktatás területén a nemzeti szakpolitikákat támogatjuk és kiegészítjük, azért, hogy jobban megértsük a közös múltunkat, a közös értékeinket. A jelenlegi Erasmus Plus program 30 projektet támogatott már, amelyek a történelemmel, a totalitárizmussal foglalkozik az EU-ban. A tanulóknak lehetőséget biztosít ez a projekt, hogy közvetlen módon tanulmányozzák a múltat, és megváltoztassák az életüket. Ez a elvárt vagy a kívánt eredmény. Az elmúlt évben egy tanácsi ajánlás is született a közös értékekről, a befogadó oktatásról, az oktatás európai dimenziójáról. Ez egy valós mérföldkő volt, a tagállamok átvették ezt a kezdeményezést. Korábban soha nem mondta ki az EU, hogy mennyire fontosak a közös értékeink, mennyire fontos az összetartozás megerősítése, az oktatásban az EU értékek és az EU közös múltjának a hangsúly, hangsúlyozása tagállamainkban a komplex kulturális örökség oktatásba történő beillesztése. Ezek a leghatékonyabb eszközök az antiszemitizmus megelőzése érdekében is. Holokauszt a modern oktatásban közös kezdeményezés az UNESCO-val. Ez is az eszköze a kulturális örökség fenntartása érdekében. A Európai Kulturális címke fontos mérföldkő szintén, hiszen olyan területeket jelölünk, ez a jele, mint a Lengyelországban fontos területeket, Romániára is igaz ez. A bizottság hangsúlyoznám, hogy továbbra is támogatni fogja a totalitárius múltra való emlékezést, bármilyen ideológiai alapon is működött egy adott rendszer. Fontos, hogy megértsük a múltat, hogyha együtt akarunk élni, hogyha jobb életet akarunk elérni a kantonensünk számára a jövőben. Köszönöm biztos a kedves kollégák! Szeretném hangsúlyozni, hogy nagyon sokan kértek szót, hosszú vitál előttünk, ezért kérek mindenkit, hogy tartsa be a felszólalási időt. Kányéte asszony két percet kap. Elnök úr, biztos asszony, az elmúlt évszázad nagyon fontos tanulságokat kell, hogy levonjunk, hiszen láttuk, hogy a totalitárius és diktatórikus rendszerek milyen károkat tudnak okozni. Ezeket az időszakokat nem szabad megismételni, hagyni, ezért fontos számunkra a kutatás, az oktatás minden egyes olyan szándéka szemben föl kell lépnünk, amely támadja a demokratikus értékeinket. Az Európának, az európaiaknak föl kell ismerniük, hogy a nacionalisták, a populisták, a radikálisok akárból alá, akár jobb oldalon állnak, támadják a mi demokratikus értékeinket és a nyílt társadalmunkat kívánják bomlasztani. Az Európai Unió pontosan a trauma után született, amit a nemzeti szocializmus és a kommunizmus okozott. Továbbá olyan ideológiák ütötték fel a fejüket, amely populista csoportokon keresztül terjed, a legbrutálisabb rezsimek épültek fel, amely több millió ember életet követelt. A történelmi tapasztalat Nyugat-Európában a nácizmus volt, közép- és kelet-európai országokban pedig mindkét rendszert megtapasztalták a kommunizmus és a nacionalizmus és a nácizmus, totalitáris rendszerek, ez a közös örökségünk, ezért kell, hogy egy nyelven beszéljünk a kettős örökség tekintetében. Az Európai Uniónak olyan keretet kell biztosítania, illetve olyan elégséges pénzügyi támogatást kell biztosítania, hogy átfogóan lehessen tanulmányozni mindkét totalitárius rendszert. Ez oktatási projekteken, kulturális projekteken keresztül tud megvalósulni. A történelmi hazugságokat is föl kell, hogy fedjük. Azt is látnunk kell, hogy egyértelmű kapcsolat van a populizmus, a szélsőségesség, a autoriter rendszerek és a diktatórikus rendszerek között. Még egy mondatot engedje meg, elnök úr. Oroszországban, Kínában, Iránban vagy a dzsihadista, iszlamisták területén is sértik az emberi jogokat. Mrs. Uh, Köszönöm szépen. Kamevert asszony következik kettő percre. Köszönöm szépen. A 20. században Európa a tévedések, a háborús bűnök százada volt, de sikertörténetnek is az EU megalakításával, illetve az európai integráció elmélyítésével kapcsolatosan változásokra van szükség, és csak ha tisztában vagyunk a múlttal, akkor tudjuk a jövőt alakítani. Az alapértékek közös védelme a globális társadalom keretében mindenféleképpen le kell, hogy vonja a tanulságot a legsötétebb történelmünkből és ahhoz, hogy megfelelő jövőt találjunk, a hibákat fel kell ismerni, ezekkel tisztában kell lenni, és bűnösöket megnevezni, akiket felelősség ter, terhez és azt hiszem, hogy Vasol és ez az egyik ilyen példa. És a történelem politikát nem lehet úgy folytatni, hogy leegyszerűsítik a dolgokat, ugyanis a történelem mindig is ellentmondásos és bonyolult, és az abszolút valóságokat vagy igazságokat nem lehet megfogalmazni. Ezeket a tanulságokat meg kell fogalmazni, de az emlékezet kultúra ha csak egy szempontból fejtjük azt ki, az félrevezető és helytelen. A, nem lehet fekete-fehéren megnevezni azokat, akiket felelősség terhel, illetve akik teljesen ártatlanok. Az emlékezet politika része az is, hogy a kétségek fenn maradjanak, és hogy a populizmussal szemben fel tudjunk lépni. 30 évvel a vasfüggöny leomlása után azok, akik a az abszolút igazságot ki akarják sajátítani, tévednek, és a totalitárius rendszerek nem tartható fenn, és a populizmus nem tartható fenn, és ezekkel szemben kell fellépnünk, az elnök félbeszakítja a hozzászólót. Uh, Tisztelt kollégák, hogyha nem tartjuk idő, be az időkereteket, akkor akkor sajnos kifutunk az időből, úgyhogy most már nagyon szigorúan kell vennem az időkereteket, elnézést kérek ezért. Már két hibát elkövettem, mert hagytam, hogy tovább beszélnek a meghatározott időkeretnél. Most pedig Sripek úr következik másfél percre. nás poslancov sediacich v tejto sále európskeho parlamentu na vlastnej koži zažila čo to znamená totalitný režim ktorý vo veľkej časti európy vládol celých 40 rokov. ja som dieťa socializmu kde naša komunistickou ideológiou vedená vláda si predstavovala ako vybudujeme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 Marx, Engels, Lenin, ezeket vették alapul, akik a legjobb társadalmat akarták megteremteni, és ezeket adták a szavunkba. A kereszténységet elítélte az a rendszer. Nagyon fontos, hogy a fiataljaink megfelelően képezzük, megfelelő oktatást biztosítsunk számára, és emlékeztessük őket ezekre, erre a szörnyű múltra. és eh, József Kapcsik, egy eh, katonánk, eh, aki a cseh hadseregben küzdött a második világháború alatt, és egy merénylet áldozatául esett, akkoriban ezeket a hősöket akartuk megvédeni. Most félbeszakítja az elnök a hozzászó. Kedves elnök úr, kedves kollégák, az Unió a totalitárius rendszer, bal és jobboldali rendszer hamuján született meg, de ugyanakkor egy remény alapján is született. Václav Havel gondolatát szeretném most elmondani, hogy a totalitárius gyökerek alapján kell, hogy felépítsük az új ideológiát a valóság és az élet alapján. A totalitárius rendszerek eh, központi ideológiája helyébe az észszerűség lép. Hogyha nem értik meg a polgárok a múltjukat, beleértve a hagyományokat, a, konflikt, a kontinens felosztása, megosztottsága valóságá vál. Ezért kell, hogy föl, támogassuk az összes kutatási, oktatási tervet, azért, hogy földolgozzuk ezt a totalitárius emléket. A totalitárius elleni harc közös harc az Unió számára a szabadságjogok és a demokrácia érdekében. Fontos számunkra, de sérülékeny, mint ahogy az emberi emlékezet is, ezért különösen védenünk kell. Fontos, hogy megtartsuk a totalitárius rendszerek emlékét, de európai történelmi perspektívából, közös európai történeti perspektívából nem szabad beleesnünk a nacionalizmus hibájába, nem szabad támogatnunk a nacionalizmust. Az igazságot kell, hogy szolgáljuk, az igazság létezik. A mi átfogó, fényes célunk kell, hogy ez legyen. Ez mindenki számára fontos. Köszönöm. Köszönöm szépen. Rope úr, egy perc. priminti Köszönöm szépen. Valóban nagyon fontos emlékeztetni főleg a fiatal generációt arra, hogy milyen szörnyűséges tragédiákon ment keresztül az emberiség, az autoritár vagy totalitáriánus rendszerek miatt Litvániában is. A szovjet megszállás miatt mintegy 800 ezer honfitársunk pusztult el, és nagyon sokan szenvedtek attól, hogy Szibériába küldték őket, ennek egyharmada gyermek és nő volt, akik életüket vesztették a szörnyűséges körülmények között. A szörnyűséges kommunista bűncselekményeket nem ítéltük el kellő mértékben, és ennek ma is érezzük az eredményét, a hatását. A sztálinizmus kultusszá nőtte ki magát, Oroszországban idealizálták ezt az időszakot, a szuvenírboltokban, a televíziós műsorokban. Stalin és Hitler meg akarták osztani a balti országokat. Köszönöm szépen. Következő hozzászólónak adom meg a szót. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, tisztelt kollégák! Úgy gondolom, hogy a mai vita igazából nem a jelenlegi kihívásokkal foglalkozik, az oktatást egyre több támadás éri, és lehet, hogy valóban nem tudja betölteni normális történelmi szerepét. Azt látjuk, hogy az oktatás valahogy háttérbe került az európai politikákban. Egyre inkább a piaci igényeknek próbálunk eleget tenni. Hiányzik azonban az oktatás területén a finanszírozás, és ezért elveszti a célt szem elől téveszti azt. Azt látjuk, hogy egyre többen megpróbálják újraírni, átértelmezni a történelmet, és ez tükröződik a meghozott intézkedésekben, amelyek a kommunizmus ellen irányulnak. Nézzük csak meg, hogy mi történik Németországban. Németország nem hajlandó fizetni a nácizmus áldozatainak. Ezzel milyen üzenetet mondunk? Látjuk, hogy a megszorítások kapcsán további támadások vannak, és ezek alapján sajnos az oktatásbeli igények nem teljesülnek. Ez pedig egy erőszak, amely lábbal tiporja az oktatási rendszerünket. Azok, akik nem vonják le a tanulságot a történelemből, azok arra károztatnak, hogy megismételjük a történelem hibáit. Én hiszek az oktatásban, és nagyon hiszek abban, hogy megfelelően lehet alkalmazni az oktatást, de lehet ezt propagandára is használni. Sajnos attól tartok, hogy a patriotista érzelmű embereket kirekeszti az Európai Unió. Nagyon sokszor a populizmust emlegetjük, ennek az ellentéte a saját populizmus. Miért gondoljuk, hogy ez rossz? Azért, mert mindig azt mondják, amit nem akarunk hallani. Engem az is aggaszt, hogy az Európai Unió magát a 75 éves béke forrásának tartja. Nagyon gyakran segített az együttműködés, de ne tévesszük szem elől az ENSZ, az Amerikai Egyesült Államok, illetve a NATO, valamint a nukleáris fegyverek hatását. Hogyha az oktatásra gondolunk, akkor kérem, bízzunk a tagállamokban, hadd döntsék el ők, hogy mi a legjobb a gyermekeik számára. Bízzunk a nemzeti oktatási rendszerekben, és tartsuk, á, tartsuk tegyük félre a politikai motivációt. One minute. Árnatú képviselő, egy perc. Merci, monsieur le président. Köszönöm, elnök úr. A totalitárius történelem tanítása mindenképpen szükséges, és nem azt jelenti, hogy antakommunisták lennénk, de nem az Európai Parlamentnek kell foglalkoznia az oktatással, főleg több olyan, több millió olyan ember esetében, akik szenvednek, szegénységben, biztonság hiányában élnek, főleg a migráns nyomás miatt is. A kutatás és az oktatás nem fogja megoldani a történelmi igazságot és ezért több európai ország esetében van egy jelenlegi tendencia a totalitárius rendszerek esetében hibáztatjuk az embereket, propagandát folytatnak az iskolákban, üldözik a globalizmus ellen fellépő embereket Franciaországban, Belgiumban, Olaszországban. A történelmet tanítani kell természetesen, de most egy jelenlegi totalitárius európai rendszert élünk, a piac ura mindent. Az elnök megszakítja a felszólalót. Papadakis úr, egy perc. Μιλάτε περί ολοκληρωτισμού. Ο στόχος σας προφανής να